start Colleagues, if we could make a start. Kollégák, kérem, hogy mindenki helyezkedjen el. Először is ügyrendi kérdést akar Mölcer képviselő felvetni. Mölcer képviselő. Parancsoljon. Elnök asszony, a 145-ös ügyrendi szabályra hivatkozom az április 24. ülésen Hans Péter Mártin távollétemben a szavazás alatt azt állította, hogy az én helyemről valaki jogtalanul az én szavazókártyámmal szavazna. Az elnök ezt azonnal, mint helytelen, nem helyes állítást kijelentette. Értem persze, hogy a választási kampányban egyes kollégák kezdenek idegesek lenni, Azonban ez az eljárás a félrevezetés, a csalás és az egyik személy tisztességtelen meggazdagodásának vágyát jeleníti meg. Miután Hans Péter Martin ezt a házat és képviselőit, különösen az osztrák képviselőket a féligasságokkal vádolta, éppen ezért azt gondolom, hogy betelt a pohár, és követelem, hogy Hans Peter Martin kérjen elnézést, és az elnökség ítélje el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mölcer úr. Mint eh, a kollégák tudják, ellenőriztük a szavazógépet, és kiderült, hogy eh, semmilyen módon nem éltek vissza a szavazógéppel, tehát ezt a kérdést tisztáztuk. Látom, hogy Hans Péter Martin kéri a szót, parancsoljon röviden. Elnök asszony, kérem, teremtse meg a szükséges nyugalmat a teremben. Vagy pedig eh, megbűt, megbüntetnek valamilyen módon személyemet érintő megjegyzést tettek, és a 149-es cikk alapján válaszok. A kollega által mondottakat teljes nyomatékkal visszautasítom, és utalok arra, amit itt a plenárison a szélső jobboldali és a barna frakció távol létében mondtam, továbbra is fenntartom, amit mondtam, és hogyha engem megvádolnak, egészen más olyan undormányos közbekiáltásokat hallok, amelyeket nem is vagyok hajlandó megismételni. Ilyenek a szélső jobboldaliak is. Ez a veszély fenekedik ránk. Nos tehát, ami a tisztességtelen felszólalás vágyát illeti, utalok arra, hogy többszörösen próbáltak kriminalizálni a személyemet, de soha semmilyen büntetőjogi eljárás nem indítottak, mégpedig nem azért, mert az az osztrák bírák eh, elfogultak lettek volna, hanem azért, mert látták, hogy milyen alaptalanok ezek a vádak. És hogyha az elnök megszakít, eh, mondottam, hogy ezt a kérdést tisztáztuk, elegendő volt a felszólalásából. Köszönöm. Most pedig kezdjük el a szavazást egy további ö, eh, felszólaló ügyrendi kérdésben. Domicsi úr, parancsoljon, önéje szó. Elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, mint ön is tudja, de vannak sokan, akik nem tudják, miután nem volt kellő tájékoztatás ezzel az ügyel kapcsolatban, amit egyszerűen egyesek el akarnak hallgatni, az Európai Bíróság véglegesen állásfoglalt azzal, hogy ez a vitás ügy, ami engem szemben állított az Európai Parlament sok órral, a május 21-i állásfoglalásában a bíróság érvénytelenítette ezt a döntést, és az Európai Parlamentet és a nemzeti hatóságokat is kártérítésre ítélte, illetve költségtérítésre. Hála ennek az ítéletnek a megfelelő képviselet most már meg tud valósulni. Május 4-én azonban csak részleges tájékoztatás történt az elnök részéről, és ez azt követeli, hogy ismételten ellenőrizzék az én jogkörömet. Itt egyszerűen csak tudomásul kellene venni a helyzetet, és miután itt egy utolsó ülése van a, ebben a ciklusban, és a következő ciklusra is megkívánjam hosszabbítani a, a részvételemet. Ezt a durva hibát korrigálni kell az Európai Bíróság ítéletének megfelelően. Nagyon örültem volna, hogyha az Európai Parlament el tudja kerülni ezt a jogi vereséget, de mindazonáltal üdvözlöm nagyon szívélyesen kollégáimat. Az elnök félbeszakít, elmondja, köszönöm szépen, a nyilatkozatát feljegyeztük, hétfő délután történt egy nyilatkozat ilyen értelemben, a következő témára térünk most rá, ez pedig a az állandó bizottságok hatásköreire szóló határozati javaslat egyes módosítóról szavazunk ki támogatja. Ki van ellene? Nem volt világos, tehát azt gondolom, hogy ellenőrizzük ezt le. Megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást. Még egyszer szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Az egész határozati javaslatról szavazunk népszerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következőben az interparlamentáris küldöttségek, vegyes parlamenti bizottságok melletti küldöttségekről szavazunk. Woods úr kérész út, Woods úr parancsoljon. Igen, elnök asszony, tisztelt kollégák, az én frakcióm azt szeretné, hogyha külön szavaznánk az egyes bekezdés A pontjáról, amelynek a címe delegációk Albánia, Hercegovina, Szerbia, Montenegro és Koszovó. Tehát ez, ami a véleményünk szerint ténybeli elismerését jelentené Koszovónak, ami szerintünk elfogadhatatlan, ezért külön szavazást kérünk erről a bekezdésről. Köszönöm szépen! A határ ide elmúlt, de hogyha elfogadják, van-e valaki, aki ellenzi? Ezt úgy tűnik, hogy nem. Posszát úr, parancsoljon. Elnök asszony, nagyon súlyos fenntartásaim vannak. Ez a tisztelt ház háromnegyedes többséggel döntött Koszovó függetlensége mellett, épp úgy, mint a bizottság is majdnem minden tagállam, éppen ezért elfogadhatatlan, amiről itt szó van. I they have to vote on that request? Is, a Elfogadja a ház, hogy külön szavazást bonyolítsunk le erről? Úgy tűnik, hogy a külön szavazás ellen szólalnak fel, ezért az eredeti sorrendben járunk el. Egyes módosító, kitámogatja az egyes módosítót? jelezze most. Ki van ellenem? Tartózkodás elfogadva. Most az egészről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Morion úr jelentéséről egy irányelv és 11 elavolt határozat hatályon kívül helyezéséről a közös halászati politika területén. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok Morion képviselőnek. A következő szintén Murion úr jelentése, amely 14 elavult rendeletet helyez hatályon kívül a közös halaszpolitika területén népszerinti szavazás, melyet megnyitok. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. A következőben Stavreva asszony a vidékfejlesztés támogatása az Európai Medőgazdaság és Vidékfejlesztési Alapból erről a szavazunk, név szerint is megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. A következőben Onaszta képviselő jelentéséről az eljárási szabályzat petíciós eljárásra vonatkozó felülvizsgálatáról van szó, minősített többségről van szó, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok Onesta úrnak. következőben bőge képviselő jelentéséről szavazunk, az intézményközi megállapítás módosításáról név szerint szavazunk. Ismét minősített többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. A következőben pedig Jutta Haug 4 per 2009-es költségvetési módosítás jelentéséről szavazunk. Itt is minősített többségre van szükség. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok Jutta Haugnak. A következő jelentés Hallgasszony jelentése az 5 per 2009-es költségvetési módosításról, megnyitom a név szerinti szavazást, minősített többségre van szükség. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. A következőben pedig állásfoglalás indítványról szavazunk az Ipari Szakbizottságról a televízió készülékek energiafogyasztásának feltüntetése. Nincsen módosító indítvány, minősített többségre van szükség név szerinti szavazással, melyet meg is nyitok. Parancsoljanak. Szavazott mindenki? No hát akkor le is zárom a szavazást. Elfogadva gratulálok. Következőben állásfoglalási indítvány az Ipari Szakbizottságtól a háztartási hűtőgépek energiafogyasztásának feltüntetéséről. Név szerint szavazunk, minősített többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Ezt pedig elutasítottuk ugyanis nem jött létre a minősített többség. A következőben állásfoglalás indítvány a DEVE szakbizottság részéről a 2009-es éves eh, akcióprogramról a nem állami szereplők és helyhatóságok a fejlesztésben témában. Egyszerű többségre van szükség, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást és elfogadtuk. Következőben Korbet képviselő jelentéséről az eljárási szabályzat általános felülvizsgálata témájában szavazunk. A szövegről szavazunk. Az illetékes szakbizottság módosítóiról ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Ezeket elfogadtuk. Most pedig a 9-es módosítóról részenként három részben szavazunk, név szerint. Az első részről megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Frasszulni asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak asszony. A szolgálatokat tájékoztatták, hogy vissza szeretnék utalni ezt a kérdést a szakbizottsághoz, de elkezdte a szavazást, hát pedig még nem tudunk erről mondja az de pedig ezt kérelmeztük, mondja Frasszóni képviselő. you can make the request. I beg your pardon? Under rule 168 you can a 168-as házszabály cikk alapján a végszavazás előtt bármikor megtehetik. Igen, akkor én kérem, hogy ez kerüljön vissza a szakbizottsághoz, és el szeretném magyarázni, hogy miért. Köszönöm szépen, elnök asszony! A ciklus alatt sokat beszéltünk a hatástanulmányról, az impact assessmentről. Azaz, hogyha egy új szabályt vezetünk be, akkor el kell tudni mondani, hogy mi az új szabály kihatása, impactja. Úgy gondolom, hogy a korbet jelentés szabályozását képtelenek vagyunk felmérni, hogy milyen fajta következményei lesznek ennek. Hiszen ez drámaian meg fogja változtatni a jogalkotás módszerét, például azáltal, hogy több jelentéstevő működhet együtt, több szakbizottság össze együtt működhetnek, és ez teljesen önellentmondó eredményekhez vezethet, és önellentmondó módosítókhoz vezethet. Ezért a zöldek azt kérik, hogy kerüljön vissza a szakbizottsághoz ez a kérdés, nem azért, mert azt nem gondoljuk, hogy a helyzet nem volna javítandó, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez a reform a mi jogalkotói életünket meg fogja nehezíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Frasszoni asszony! Most akkor meghallgatjuk, hogy van-e valaki, aki ez ellen szólal fel. Jó, Lionel úr, ez ellen szólal fel? Parancsoljon, és utána a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! így jó lejnen. Az Európai Unió reformja már magában elég nehéz, ám az Európai Parlament reformja még nehezebb. Frosszóni kollega asszonynak el kell mondanom, hogy a reform folyamat két és fél évet vett igényben. A reform csoportban pedig nem más, mint Mónika Frasszóni is dolgozott, és a mi uh, Szakbizottságunk a reformcsoport következtetéseit követi, azaz tehát a plenárisnak olyas valamit nyújtunk be, amelyen két és fél évig tanácskoztunk is, ez alapján el döntést hoztunk, ebben ezért nincsen oka annak, hogy visszautaljuk ezt a szakbizottságba, Készí, hozzuk meg ezt a jogi normaszöveget, és készüljünk fel a következő ciklusra, tehát a frasszóni ellen, a indítvány ellen vagyok. Most pedig Korbett úrnak adom meg a szót, mint jelentéstevőnek. Korbett úr, elnök asszony. Nem hiszem, hogy sok mindent hozzá kellene tennem, legfeljebb csak annyit, hogy Monika Frasszóni magyarázatai módosítók kapcsán ok lehetnek arra, hogy nemmel szavazon a módosítókra, de semmiképpen nem ok ez arra, hogy a szakbizottsághoz visszakerüljön az egész jelentés újabb vitára. Ez nagyon szerencsétlen fordulat volna. Lássam tehát, hogy ki ért egyet Frassoni asszony javaslatával, miszerint, hogy kerüljön vissza a szakbizottságba. Thank you. Those against? Kik vannak ellene? Ki tartózkodott? Azt hiszem, hogy ez elég világos többség volt. Folytatjuk tehát a szavazást. A harmadik részre, a kilences módosító harmadik részére térünk rá, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Everybody voted. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. És el is fogadtuk. 11-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Hát akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as módosító, részenként szavazunk két részben, kiért egyet az első része, jelezze kérem. Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Második rész ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Ezt is elfogadtuk. 29-es módosító. Részenként szavazunk, két részben. Ki támogatja az első részt? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadva. Második rész ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodás elfogadva. 32-es módosító, külön szavazás, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. If you'd like to open an electronic check. Ha kérik, ellenőrizhetjük a 32-est. Everybody voted. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as módosító, két részben szavazunk az első résszel. Bocsánat, név szerint, mondja az elnök. Tehát az első részről név szerint szavazunk. Szavazott mindenki az első részről? Akkor lezár... Roma szavazást? Elfogadva. Második rész. A 33-as módosító második része. Megnyitom a név szerinti szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Nincs, nem jött létre a minősített többség elutasítva tehát. 42-es módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Azt hiszem, hogy ezt le kéne ellenőriznünk. Lássuk tehát az 45-ös módosítóról hogyan szavaz a ház. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 51-es módosítom. Szavazunk erről, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadva. 52-es módosító ki támogatja, ki ellenzi. Ki tartózkodott, elfogadva. 58-as módosító ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítva. 62-es módosító név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig a 8-as módosítóról részenként név szerinti szavazással szavazunk, az első rész név szerinti szavazását megnyitom. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás a második részről, a nyolcas módosító második részéről. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. A 61-es módosítót visszavonták, a 63-as módosítóról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, szavazott -e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a tízes módosítóról. Everybody voted. The vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-as módosító, név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítom. 14-es módosító, ki támogatja a 14-es módosítót, ki ellenzi a 14-es módosítót, hát ezt elfogadtuk. Mint hogy minősített többségre van szükség, ellenőrizzük le, tehát a 14-es módosítóról szavazunk. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. elfogadva. Kompromisszumos módosítót kaptam, a 69-es módosítót, a 154-es eljárási szabályzat alapján, és kérdezem, hogy ellenzi-e valaki ezt a módosítót. Úgy tűnik, hogy nem, ezért az 69-es módosító kompromisszum, ki, el, ki van mellette, ki, tart, ki ellenzi, ki tartózkodott. Elfogadva. Rendben van, nyissuk meg, tehát a 69-esről szavazunk, hogy tudja mindenki, hogy miről. Lezárom a szavazást. Hogyha mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítottuk. Ezért a 17-es módosítóra térünk rá, két részben szavazunk. A 17-es módosító első részéről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. azt mondanám, hogy elutasítva, de azért lássuk, ellenőrizik, mert minősített kell. Második rész, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítva. Most pedig az 59-es módosítóról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadva. 68-as módosító ki van mellettem, ki ellenzi tartózkodás elfogadva. 64-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. 55-ös módosítóra szavazott mindenki? Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Akkor most az 55-ös módosító következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 57-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Korbett úr. Mielőtt szavaztatna az 59-es és a 49-es és a 67-esről szeretném megkérni, hogy fordított sorrendben szavazzunk, tehát először a 67-esről, ami egy kompromisszum, és szerintem többet segítene, hogyha fordított sorrendben történne a szavazás elnök azt mondja, úgy tűnik, hogy nincs ellenvélemény, akkor, ahogy a jelentéstevő javasolja, először a 67-es módosítóról szavazunk név szerint. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor most visszamegyünk a 49-es módosítóhoz név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Tudják, hogy hogy kell szavazni. Úgy gondolom, hogy elég időt adtam, úgyhogy akkor most lezárom a szavazást és elfogadtuk. És a 67-es az okafogyottá válik. És akkor most a javaslatról ö, szavazunk, és név szerinti javazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Gratulálok Corbett úrnak. Most akkor az ünnepélyesülés következik. Liebe Liebe Kedves kolléganők és kollégák! Néhány eh, rövid hét múlva Június 4-e és 7-e között az Európai Unió polgárai újra választják az Európai